a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a spanyol illetékes hatóságok értesítettek, miszerint Álvarez asszonyt Sergio Gutiérrez Prieto úr váltja az Európai Parlamenti Képviselői Székben. 2010. július 19-től szeretném üdvözölni az új kollégát, hogyha itt van a teremben. úgy látom, hogy nincs itt. Még valószínűleg nem talált ide. A az eljárási szabályzat harmadik cikke második bekezdése alapján ellenőriznünk kell a megbízó levelét, mandátumát, és várjuk a különböző észrevételeket, ellenvetéseket a jelölésével kapcsolatban, de addig is Sergio Gutierrez Prieto úr teljes joggal végezheti munkáját, nyilatkozatot kell ugye tennie, hogy semmilyen olyan funkciója nincs, amely összeegyeztethetetlen lenne az európai parlamenti képviselőséggel. Hankis Ágnes asszony esetéről is szeretnék beszámolni a mentelmi jogának a felfüggesztését kérték tőlem, ugyanis egy bírósági eljárás van folyamatban ellene Budapesten. Az Európai Néppárt